szavazásra ma kerül sor. A napi rend értelmében most a Fülöp-szigeteki téma következik. A szokásos eljárást követjük, először is a szerzők kapnak szót, közülük Zdehovszki úr az első, másfél perc parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, nem kell megismételnünk azt, hogy mi a helyzet a Fülöp-szigeteken. Teljesen felesleges lenne, hiszen mindenki, aki valamennyire is nyomon követi a Fülöp-szigeteki helyzetet, tudja, hogy a kábítószer ellenes küzdelemben embereket végeznek ki, folyamatosan jogsértésekre kerül sor, Leila Delima szenátort letartóztatták, és azzal vádolták meg, hogy bűncselekményeket követett el, a világ összes médiuma beszámolt erről illetve ezekről az eseményekről. Az Európai Unió arra szólít fel, hogy engedjék szabadon Delima szenátort, és tegyék lehetővé egy bírósági eljárás lefolytatását. Emellett a nemzetközi büntetőbíróság is folyamatot vezetett be hogy folyamat pert kezdett Fülöp-szigetekkel kapcsolatosan. Aggaszt minket az is, ahogyan a Fülöp-szigeteken fellépnek a nőkkel szemben. Megfélemlítik a lakosságot, és ellehetetlenítik az ember jogi aktivisták munkáját. Emellett mezőgazdasági termelőket üldöznek a családjukkal együtt. A Fülöp-szigeteken rengeteg gyilkosságra kerül sor, éppen ezért készítettünk elő mára egy állásfoglalás tervezetet, amely felszólítja a Fülöp-szigetek kormányát, hogy vegye komolyan a helyzetet, és tegye meg mindent a helyzet megváltoztatásáért. Köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Most pedig Nina Gill asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a parlament legutóbb állásfoglalást fogadott el a Fülöp-szigetekről tavaly márciusban, 7000 ember halt meg, Duterte elnök háborús, háború kábítószerek elleni küzdelem, küzdelmében. Most újabb, azóta újabb több ezer ember halt meg, összesen 12 ezeren vesztették életüket. A rezsim folyamatosan üldöz és kínoz aktivistákat, újságírókat, vagy például megakadályozza emberek számára, hogy belépjenek a, a, az országba. Az Európai Szocialisták Pártjának alelnökét például letartóztatták, miközben egy politikai kongresszusra igyekezett, mert egy korábbi látogatása alkalmával kritikát fogalmazott meg a rezsimmel szemben. Nem csak az én pártom számára ügy ez, hanem ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bárkit bármikor letartóztathatnak, amikor az országba látogatnak. Duterte, eh, Duterte elnök nem engedi, hogy bármiféle vizsgálatnak vessék alá a rezsimje fellépését, a kábítószer elleni küzdelmét. Itt az ideje, hogy felülvizsgáljuk a Fülöp-szigeteknek nyújtott GSP plusz rendszert. Köszönjük szépen, képviselő. President. Tisztelt elnök úr, egy év telt el azóta, hogy legutóbb állásfoglalást fogalmaztunk meg a Fülöp-szigetekről, azóta nem nagyon változott a helyzet, ez szomorú. Duterte úr egy eléggé önfejű, erős ember továbbra is folytatja a kábítószer elleni harcot. Ez a kampány több mint 12 ezer ember életébe került, ebből nagyon sok a fiatal. A kisebbségeknek, illetve az őslakos, őslakosoknak marginalizált helyzete van, nagyon sokszor jogsértéseket követnek el ellenük a római statútumból, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróságtól is visszalépett a fülöp szigetekhez is elég súlyos dolog. Láttuk, hogy autoriter vezetőből egyre több van, Európa, egyre több van a világon, és sajnos a nemzetközi jogrendszer ellen lépnek fel. Duterte más országokat is arra kért, hogy kövessék a példáját, ez nagyon nem kívánatos. A Fülöp-szigeteken kábítószer vádakra szeretnék ismét bevezetni a halálbüntetést, ez is nagyon aggasztó jel a jövőre nézve, és Duterte azon ígérete, hogy folytatja ezt a politikát 2022-ig, azt gondolom nem csak üres fenyegetés. Az emberi jogok helyzete a Fülöp-szigeteken egy irányba vezet, és ez nem egy túl jó irány. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk. Pált képviselő. Köszönöm. Duterte elnök háborút indított a kábítószer ellen, ezzel, és ezzel 12 ezer ember életét vette el, itt nők és, és gyerekek is vannak, az emberi jogi aktivistákat, a rendszerkritikusokat, az őslakosokat és másokat üldöz. Duterte-nek a személyes viselkedése is elfogadhatatlan, erőszakra szólít fel, és úgy gondolom, hogy ez, az, ez a nemzetközi humanitárius jog megsértését is jelente. Fenyeget és erőszakot használ, ezzel fel kell hagynia. Az is nagyon aggasztó, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságtól visszalépett, visszalépett Fülöp-szigetek ez azért is aggasztó, mert rendkívül sok bűncselekményt követnek el a Fülöp-szigeteken. Örülünk annak, hogyha a nemzetközi közösség jobban odafigyel erre a kérdésre, és, és nagyon fontos az, hogy igazságszolgáltatás elé állítsák a bűntös, bűnösöket. Köszönöm. Köszönjük szépen, Barbara Lochbiller a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. A Fülep-szigetek elnökének felszólítása arra, hogy a rendőrség fokozza az emberjogi szervezetekkel kapcsolatos támadásait, csak egyik jele annak, hogy mennyire romlik az emberjogi helyzet. Emellett 600 embert vádoltak meg azzal, hogy terroristák, egy lista készült róluk, emberjogi aktivisták is szerepelnek ezen a listán, Victoria Teoli Corpus az egyik őjük, aki a helyi lakosok jogaiért harcol. Sokan, akik a listán szerepelnek, attól tartanak, hogy meggyilkolják őket. Üdvözöljük, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze vizsgálatot rendelt el, tisztázandó, hogy a Duterte által folytatott kábítószer ellenes küzdelem emberiesség elleni bűncselekménynek minősül-e. Az Európai Uniónak mindent meg kell tennie, amit meg tud tenni, hogy javuljon a helyzet. Nagyon nyugtalanítóak azok a jelentések vagy hírek, szerint a jövőben Fülöp-szigetekkel kötendő megállapodásokban lemondanánk az emberjogi kitételekről. Ez katasztrofális hiba lenne, Malmström asszonyt arra kérem, hogy vegye figyelembe ezt. Köszönöm. Köszönjük szépen, Urbán Crespo képviselő. Gracias. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Az úgynevezett kábítószer elleni háború a Fülöp-szigeteken 12 ezer ember áldozatot követelt, azzal az ürügyjel, hogy terrorizmus ellen lépnek fel, mindenkit megtámadnak, aki a kormány ellen mer felszólalni. A Fülöp-szigetek az az első ország, ahol a legtöbb környezeti aktivistát ölték meg. A legtöbbüket, 41 emberről van szó, a legtöbbüket a, az, abban a régióban, ahol leginkább bányászattal foglalkoznak. Militarizálják a régiót. Nos, a multinacionális cégek micsoda meglepetés megköszönik a kormánynak, hogy megvédik őket, nem tudom elfogadni azt, hogy bárki is fegyvert szállítson a Fülöp-szigetekre, és nagyon fontos az, hogy a GSP pluszot is elgondolkozunk, hogy erre van-e szükség. Nagyon sok segít, segélyt szerintem be kéne fagyasztani. A mindennapi lakosságot és, az, e-, és a Fülöp-szigeteki lakosságot általában védenünk kell. Köszönöm szépen. Most pedig a frakciók nevében következnek hozzászólók. Kelly úr az első. Köszönöm szépen. A Fülöp-szigeti helyzet nagyon aggasztó. Régóta van diplomáciai, gazdasági, kulturális kapcsolatunk az országgal. Írországnak különösen képpen sok ír misszionárius ment valaha ö, filipinokat téríteni. Ö, a stabilitás helyreállítása valamennyiünk érdeke, a jogállamiság helyreállítása. Van egy együttműködés az EU és Fülöp-szigetek között, ebben ennek keretén belül kellene az országot a jó kormányzásra, a jogérvényesítésre rávenni, a béke és a biztonság más eszközökkel való megteremtésére. Mi a római statutum ér értelmében elítéljük az emberiség elleni bűncselekményeket, a háborús bűncselekményeket, és ennek konkrét megvalósulása kell, hogy legyen, sürgőséggel kell konfrontálni a Fülöp-szigeti kormányt saját döntéseinek hatásaival. Köszönöm szépen. Francis Ast kap szót a szocialista frakcióból. Nagyon sokat romlott a Fülöp-szigeti helyzet a kormány minden lehetséges eszközzel megpróbálja elhallgattatni a civil társadalmat, az NGO-kat kriminalizálja, az emberi jogi aktivistákat el ellehetetleníteni letartóztatja. Erről a témáról az emberi jogi jelentést írt Viktor Talabig külön megbízott, Őt is azonban a terroristák listájára tették. Az emberi jogi jelentéstevő, ha terroristának számít, az már túlzás. Viktor Krobesz Duterte elnökkel nyilvánosan szembe ment, és szóvá tette, hogy egyes benszülött népcsoportokat szisztematikusan írtják. 41 környezetvédelmi aktivistát is részben lefogtak, részben meggyilkoltak. Ez elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most az ENE frakció nevében Jean-Luc Schaffhauser következik. Tisztelt kollégek, ki a felelős ezért a helyzetért? Aki ezt létrehozta, vagy aki azt megpróbálja kiavítani? gondolkodjunk el egy olyan tagállamon, vagy egy olyan államon, aki a migránsok millióit próbálja behozni egy helyzetbe, de ne felejtjük el azt, hogy nem csak a szegénységgel kell szembenéznünk, hanem a bűncselekményekkel is. A Fülöp szigeteket én nagyon jól ismerem, ott sajnos a korrupció és a bűncselék, bűncselekmények azért is megvalósulnak, mert nagyon sokan kábítószer függőek, a szervezett bűnözésnek több százezer tagja van. Az elnök megpróbálja a jogállamot megvalósítani, és ne feledjük el, hogy a Fülöp-szigetek lakosságának 80%-a őt követi. Sokkoló a helyzet, de nem sokkal sokkolóbb ez, mint az, hogy Irakban vagy Líbiában bombázunk, vagy hogy a Skripál ügyet eh, szétszínceljük, vagy hogy bármilyen nemzetközi bombázást hajtanak végre. Köszönöm szépen, Szaraja Post aztán következik. Köszönöm szépen, elnök eh, úr. Érdekes ez, de szerintem a Fülöp-szigeti állásolásra kell koncentrálnunk. Az emberi jogi helyzet a Fülöp-szigeteken nagyon ijesztő jelenleg, és eléggé régóta ez már így van. Aggódunk, a PESZ főigazgató helyettese miatt, Giacomo Peck miatt, akit letartóztattak, és nem engedték meg neki azt, hogy belépjen az országba. Az is sokkoló, hogy az emberjogi aktivisták a benszülött vezetők, sőt, még az ENSZ hivatalnokok, sőt, még a saját kormánytisztviselők is, Szadatta Lima is céljai a kormánynak. Nagyon fontos elítélni az elnök súlyos kijelentéseit a nőkkel szemben. Úgy gondolom, hogy a kábítószer elleni harc igazából egy nők ellenes harcá fajult. Most már nem várhatunk. A mi kötelességünk az az, hogy erősebb fellépést tanúsítsunk, még, még hogyha ez azt is jelenti, hogy a GSP plusz privilégiumokon is el kell gondolkodnunk. Köszönöm szépen. Most akkor rátérünk a spontán felszólásokra, az Drojevski kollega az első na wstępie chciałem zaprotestować. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék, szeretném jelezni, hogy ellenvetésem van azzal kapcsolatban, hogy a jogállamiságot jogsértés által lehetne kierőszakolni. Szerintem ez nem így van. Ez nem lehet bűncselekményeket bűncselekménye indokolni, vagy a jog megsértésével. Ami az állásfoglalásokat illeti, nos, olyan országokról beszélünk, amelyek nagyon messze vannak Európától, például a Fülöp-szigetek, a Globus másik felén található. Kérdésem az, hogy lesz-e follow-up, lesz-e ennek az ásolásnak bármiféle nyomon követése, következménye. Nem arról beszélek, hogy ilyen témákkal nem kellene foglalkoznunk itt az Európai Parlamentben, de szeretném, hogyha lenne ennek valami következménye, vezetnének ezek az ásolások valahova, hogy a szép szavak mellett valami változzon és legyenek tettek is. Így tehát kérdezem Malmström biztos asszonytól, mennyiben segítenek nekünk ebbe ezek. Na, Denánó kollega következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Jóni, a nemzetközi közösség többször felszólította már a Fülöp-szigeteket, hogy a drogok elleni, kábítószerek elleni harcot ne a halállal, gyilkosságokkal, halálbüntetéssel próbálja megvívni. Elképesztő, hogy ennyire ellenségesek a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatban úgy érzem, hogy fontos megemlíteni azt, hogy a, hogy üldözik a kisebbségeket, hogyan a civil szervezeteket, demander leur viol ou leur assassinat. Ö, emberek gyilkolnak meg, és ezek teljesen büntetlenül folynak. Azt hiszem, hogy nagyon határozottan kell felszólítanunk a Fülöp-szigeteket arra, hogy vessen véget ennek a gyakorlatnak, és a nemzetközi szervezetekkel és közösséggel működjön együtt annak érdekében, hogy az ENSZ és az egyéb karták által biztosított emberi jogokat garantálja. Köszönöm. Köszönjük szépen, Notis Marias a következő hozzászólónk. Dziękuję bardzo, köszönöm elnök úr. A kábítószerkereskedelem elleni harcot csak a jogállamiság keretein belül lehet megvívni. Lehet komoly, kemény büntetéseket kiszabni, de az megengedhetetlen, hogy a drogkereskedőket megfelelő bírósági eljárás nélkül szinte rögtönítélő módon próbáljuk valahogy megbüntetni. 20 ezer áldozata van már a Fülöp-szigeteken ennek a harcnak, fegyveres bandák járkálnak az utcákon, és úgy tűnik, hogy ez a kapitószer elleni harc azt szolgálja, hogy az elnök a politikai ellenzéket megsemmisítse. Úgy tűnik, hogy a Fülöp-szigetek elképesztően helyzet felé sodródik, a nők elleni erőszak, illetve a halálbüntetés újbóli bevezetése két példája ennek. Emellett az elnök az Európai Unió javaslataira fittyet hány, semmiből veszi, ne felejtsük el azt, hogy a kereskedelmi eszközeink lennének erre. Köszönjük, Ignáció Koráó következik. Köszönöm szépen, elnök eh, úr. Az a fajta terror, ami a Fülöp-szigeteken zajlik, ez eh, aggasztó. nem lehet most már elfogadni. A kábítószer ellenes harc eh, kihat az emberek életére, nagyon gyakran gyorsított eljárásban döntenek kivégzésekről, azt, hogy az elnök nem lát semmi gondot az aktivisták megerőszakolása, meggyilkolása tekintetében, ez nem elfogadható. Értjük persze azt, hogy van kábítószer ellenes harc, viszont ma mi a módszerekről beszélünk, nem pedig a célról. A Fülöp-szigeteken valóban vannak kivégzések, és ezeket úgy

hidegvérrel le kell lőni a kábítószereseket. Ezt mondta a Fülöp-szigetek elnöke még tavaly, amikor instrukciót adott az rendőrségnek, hogy az emberjogvédőkkel és a kábítószeres bandákkal hogyan bánjanak. Attól tartok, hogy ezek az instrukciók mai napig érvényesek. Az igazságszolgáltatáshoz való alapvető jogot tagadják meg ezektől az emberektől, és a megtámadottak száma napról napra gyarapszik, újságírók, aktivisták, ellenzéki politikusok esnek áldozatául Léda Delima börtönben tartják régóta, anélkül, hogy vádat emeltek volna ellene, bármiféle bizonyíték lenne ellene, fel kell emelnünk a hangukat, hogy a szenátort engedjék szabadon, és a Fülöp-szigetek kormányzatának együtt kell működni a Nemzetközi Bűntetőbírósággal. Fontos, hogy nemzetközi vállalásokat teljesítsék, egy Duterte elnök úr vessen véget ennek a terrornak. Köszönjük szépen! Ezzel a spontán hozzászólások végéhez érkeztünk, így nincs más hátra, mint hogy megadjam a szót Cecilia Malmström biztos hogy parancsolja. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Az EU nevében kifejeztük súlyos aggájainkat a Fülöp-szigeti emberi jogsértés miatt több alkalommal. Két oldalú kapcsolatok során is, politikai szinten a kormányol szemben, illetve egyes nyilatkozatainkban is. Azok az ügyek, amelyeket felvetettünk, és önök is felvetettek most, a illegális drogok elleni háborúban elkövetett emberölések, büntetlenség, a nemzetközi bíróság által fetett problémák, a halál büntetése illetve a kilenc évre levitele a büntethetőségnek az általános helyzet. Mert is felemeltük szavunkat általában az emberi jobb végében, de Lima szenátor ügyében, és a szólásszabadság elleni támadások, és az intézmények függetlensége elleni támadások ügyében ez több deklarációban is, nyilatkozatban is nyilván esettük az EU28 emberi jogi tanácsa, a főképviselőasszony, annak szóvivője, és nagyon átfogó módon a GSP Plus monitoring jelentésben is kiemelten szerepelnek. Ezek, amelyeket ez évvel én megbeszéltem már önökkel. Én személy szerint is több alkalommal találkoztam a Fülöp-szigeti kormány tisztviselével, ahol rámutattam ezekre az agályokra. Szorosan figyelmel kísérjük a fejleményeket, különösen a február 25-i petíciót az igazságügyminisztérium részéről, amely egy 600 ember listáját tartalmazza, akiket kommunizmussal vádolnak, illetve hogy illegális hadsereg tagjai. Az ENSZ különleges jelentéstevője a dönszülött lakosság érdekében is felemelte a hangját. Konkrét diplomáciai protokollok is védik ezeket a jogokat az ENSZ munkája során. A listán szereplő személyeket illetően azt várja az EU a Fülöp-szigeti kormánytól, hogy vállaljon nemzetközi jogból eredő kötelezettségeit, a jogállamiság, az emberi jogok biztosítása tekintetében és a fizikai biztonság garantálása tekintetében a független bíróságokon méltányos, tisztességes tárgyalástban kell megítélni az emberek, mindenkit. A azokat a deportációkat, nem csak a Filipek kitiltását az országból is elítéljük, akiket illegális, állítólag illegális politikai tevékenység miatt tettek fekete listára és tiltottak ki az országból. Erre már utaltunk, hogy hivatalosan meghívtuk az Akbajani konferenciára egy ellenzéki párt részéről, mely egyébként az alsó és felsőházában is szerepel a parlamentnek. Rámutattunk a kormányra, hogy abban, az, hogy EU állampolgárt először tiltottak ki a politikoknál fogva a Fülöp-szigetekről. Az emberi jogsértések, a bíróság teljes nevű gyilkosságok, emberülések ügye már régóta probléma, hogy a GSP plusz jelentés is rámutat. Tovább is megbűngyőzve arról, hogy a Fülöp-szigetek és az EU is abból láthat legtöbb hasznot, hogyha konstruktív módon tárgyalunk a partneri megállapodás keretében az EU és Fülöp-szigetek között is, ha betartjuk a de március 1-én kötött megállapodást, amely előrányozza azt, hogy egy struktúrált emberjogi párbeszéd jön létre a felek között, mely fontos fórum lesz annak is, hogy összes összes emberjogi kérdés napirendre tűzhessék. A GSP plusz vállalások ügyét többen is felvetették az önök közül, önök közül. Megvitattuk már januárban is plenáris ülésen ezt, amikor nem tudtuk arra, hogy valóban több olyan terület van, ahol erőllépés történt a fülöp kormány részéről, a nemek között egyenlőségben egészségügy, oktatás, ügy politika, szociális, munkavállalói jogok, korrupció elleni harc, környezetvédelem, azok a szakpolitikák, ahol történt előrelépés. Ám arra is rámutat a jelentés, hogy a bírósági tárgyalás nélküli emberülések, különösen a drog háborúban és az ebből eredő büntetlenség, valamint az halálbüntetés ismét bevezetésének lehetősége szintén figyelmet kell kapjon. A Fülöp-szigeti kormányjal szemben is feltettük ezt, és személyesen is átadtam a Fülöp-szigeti miniszternek, azt a követelésünket, hogy többet kell tenni ebben az ügyben. Figyelme kísérjük szorosan a feleményeket, és az évi GSP plusz monitoring missziója természetesen koncentrál majd azokra a kérdésekre, amelyek a drogháborúból adódnak, és értékeli a legfrissebb feleményeket, mióta legközelebbi lépésről dönt. Számíthatnak tehát az Európai Bizottságra és a külügyi szolgálatra abban, hogy továbbra is figyelemmel kíséri ezeket a kérdéseket, és napirendre tartja a Fülöp-szigeti kormány a szemmel tárgyalásokban világos és követhető módon. Köszönjük szépen, biztos asszony. Hat darab állásfoglalási indítvány tervezetet kaptam. Egyet a néppárti frakciótól, egyet a szocialistáktól és demokratáktól, egyet az EKR frakciótól, egyet az ALDE frakciótól, a zöldektől is egyet illetve a GUE is küldött egyet. Ezzel ezt a napi rendi pontot